Good evening, Mr. Chairman. Kedves kollégák! A következő javaslatot szeretném tenni a napi rendel kapcsolatosan. Jó lenne, ha eleinte, a napi rend előtt szólnak néhány szót a svájci döntésről, és utána Doris Pakkot kérjük, hogy számoljon be a bosznia-hercegovinai helyzetről. Doris, ha jól értettem, akkor Szarajevóban jártál a hétvégén. Ah, hát ha felkelés van, akkor mindig abból indulok ki, hogy Doris keze benne van a dologban. Ha egyet értenek vele, akkor így járunk el, ahogy javasoltam. Most utána követjük a napirend pontjait. Ami a jegyzőkönyvet illeti, úgy járunk el, ahogy mindig is. Svájccal kapcsolatosan nem tudom, hogy más tagállamokban hogy van, de engem nagyon ritkán kértek ennyien, nagyon ritkán kértek tőlem ennyi interjút, mint tegnap este óta, hiszen a saját és azért némi nyugtalanságot zavart kelt egy nagyon szoros eredmény született a népszavazáson, és mindenek előtt a német ajkó vidéki területeken született meg ez a döntés, ez a szoros döntés, ott, ahol a legkevesebb külföldi él és dolgozik egyébként, mindig az ilyen területeken a legnagyobb az idegen ellenesség, míg a városokban és a franciaikú területeken a bevándorlók befogadása mellett tette le a voksát. És vannak ugyanolyan területek, ahol Olaszországból nap mint nap érkeznek az ingázók. Tesszin környékéről van szó. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió, és hát ugye a mi szakbizottságunk illetékességébe esik ez a terület, egy, egyelőre nem kell, hogy tegyen semmit, mi se kell, hogy tegyünk semmit, a szerződések élvényben vannak, és a svájci kormánynak három év leforgása alatt kell valamilyen javaslatot tennie, és majd akkor, amikor aktuális lesz, meglátjuk, hogy mit teszünk. Persze, mivel a belső piac tagjai ők is de facto, ezért nyilván akkor majd valamit tenni kell, érinteni fog minket is ez a kérdés. Mondtuk mi, hát meg lehet ezt oldani, hogyha a munkavállalók nem mozoghatnak szabadon, akkor a tőke sem mozoghat szabadon. Javasoltam én. Hát megoldható így a probléma. De utána rögtön hozzá is fűztem persze, hogy csak ironikusan mondtam ezt, nehogy komolyan vegyék. De hát persze, Németországban is problémát okozhat ez, gondoljunk csak az adóelkerülésre. De jó, ezt is ironikusan mondom. Összességében azt gondolom, hogy nem kell túl nyugtalannak lennünk a helyzettel kapcsolatosan. Egyelőre tartjuk a kapcsolatot a svájci kollégákkal, és a svájci parlament külügyi szakbizottsága, amely néhány hete ellátogatott hozzánk, illetékes ebben az ügyben. Érdekes ez a téma, és hát világosan látni kell, hogy nem lehet itt kimazsolázni a Lisszaboni szerződésből azt, ami tetszik nekünk, és mi az, ami nem. A Lisszaboni szerződés értelmében szabatolni kell a munkavállalók szabad mozgását, tehát nem bilaterális megállapodásról van szó, hanem a szerződés az, amely kötelez bennünket és minden felett. Nem lehet ezeket a feltételeket, ezeket a rendelkezéseket egyoldalúan felmondani. Tehát látható ebből, hogy amikor az Európai Unió munkavállalóinak szabad mozgásáról van szó, meg kell fontolnunk azt is, hogy ö, mit teszünk a visszaélésekkel, hiszen visszaélésekre azért van példa. A munkavállalók szabad mozgása összességében egy nagyon pozitív elem, de a média főként a visszaélések kapcsolatos eseményeket, eseteket emeli ki. Ezzel kapcsolatosan világosra kell tennünk, hogy elfogadhatatlan főként mivel, hogy közpénzekről van szó, hogy ilyen visszaélésekre sor kerüljön, nekünk hitelesnek kell maradni a polgárok felé, és világosan meg kell fogalmaznunk, hogy a visszaéléseket nem engedjük elharapózni. Ez nem elfogadható a számunkra. Fontos, hogy ezt világosá tegyük, nehogy az Európa ellenes erőket erősítsük, az ő malmukra hajtsuk a vizet, hogy nem nyilatkozunk ezzel világosan. Tehát szerintem így kellene eljárnunk a svájci kérdéssel kapcsolatosan. Akar-e valaki felszólalni, Muniz asszony? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön ezt ironikusan ö, említette, viccel, tehát én reménykedtem, hogy komolyan gondolja azt, amit mond. Ha már a tőke szabad mozgásáról és az ö, négy alapvető szabadságról van szó az Európai Unióban, hogyha ezekről van tehát szó, akkor nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, hogyha valaki ezeket megkérdőjelezi. Több mint 120 bilaterális megállapodásunk van Svájccal, és egyik sem szól a banktitokról, a, a Közlekedésről szólnak ezek, és más egyéb területekről, amelyek az Európai Unió illetékességébe tartoznak, és érintik a belső piacot is, bizonyos kivételekkel persze. Most az Európai Unió egyik alapelve van veszélyben, és reagálnunk kell. Nem várhatjuk ki azt, hogy három év múlva megszülessen a svájci kormány javaslata, hiszen már most zajlanak az előkészületek, persze demokratikus eljárások alapján, kiindulva a közvetlen demokrácia gyakorlásától, ugye, amelynek a formája a népszavazás volt. Kérem, figyeljenek rám! Tehát szerintem fontos lenne, hogy ez a szakbizottság megfogalmazzon egy állás, megfogalmazza álláspontját egy dokumentumban, amelyben kimondjuk, hogy a Svájccal fenntartott kapcsolatokban megengedhetetlen, hogy Svájc megkérdőjelezze az Európai Unió egyik alap vető értékét. Köszönöm szépen! Az ALDE nevében szeretném közölni, hogy nagyon sajnáljuk a népszavazás eredményét, és megkérdezném, hogy esetleg meg tudnád kérdezni a politikusokat, hogy tudnának-e adni valamilyen sémát, hogy milyen politikai, gazdasági kihatásai lehetnek ennek a népszavazásnak? Igazából nem tudom, hogy például az Erasmusra hogyan hathat ez ki, de biztos vagyok benne, hogy számos egyéb törölött is van, ahol ennek a dolognak kihatása lesz. És a népszavazás eredményének az összefoglalása a saját meggondolásaink tekintetében is hasznos lehet a svájciakkal szembeni politikánk igen, mindenképpen támogatom, amit mondott, és nem azért, hogy csípőből reagáljak. A dologgal komolyan foglalkozni kell, megvan a világos véleményem, ez a szerződésekbe ütközik, ez az er- európai jogba ütközik. Itt nem tűrhetjük ezt tovább, de a svájci jogalkotónak az elkövetkezendő három év alatt törvényt kell hoznia. A svájci jogalkotót pedig ne engedjük ki abból a felelősségből, hogy igenis adjon le egy álláspontot, hogy hogyan akarja a nemzetközi jogilag kötelező szerződések hatáját garantálni. Amennyiben rögtön ütjük a vasat, akkor szerintem Európa ellenes és populista erőket erősítünk. Akik azt mondják, hogy ha a nép hallatja hangját, azonnal jönnek a szankciók Európából. Hallottam az Erasmus-t. Nem szabad azt a képzetet keltenünk, hogy szankciós mechanizmus dolgozunk ki. Kemény vonalat támogatok, hogy ne legyen tévedés, de szerintem a kemény vonalnak tényeken kell alapulnia. A tegnapi népszavazás óta ki kell várnunk, hogy mit csinál Svájc, mit javasol. Köszönöm szépen, elnök úr! Lehet, hogy a kollégák nem tudják, de Svájc demokrácia. Kifejezésre juttatta a nép a véleményét, lehet, hogy nem tetszik nekünk, de igazából nem lehet az, hogy a svájciakat addig küldjük népszavazni, amíg olyan eredményt kapunk, ami nekünk is tetszik. A svájciak saját demokratikus rendjük alapján tartanak egy népszavazást, született egy eredmény, joguk van hozzá. Nem kötelesek olyan eredményt hozni, ami nekünk tetszik. És most itt jönnek a szankciók. Tehát szerintem az ilyen szankciós karcsörtetés károsabb, mint amennyi hasznot hozna. Miért szavaztak így a svájciak? Azért, mert aggódnak az Európai Unió bizonyos aspektusai miatt is. Úgy gondolom, hogy a svájci eset megismétlődhet néhány európai országban, északi országokban is, és a saját országomban is. Mindenképpen olyan körülményeket kell létrehoznunk, hogy ezt a nehézséget megoldjuk. Semmi értelme nincs annak, hogy itt most kardot csörtetünk, szankciókkal fenyegetünk, Csak annyit akartam mondani, hogy Svájcban is vannak olyan mozgalmak, amelyek megdöbbentek. Tehát vegyük a kutatást, a fejlesztést. A rádióban hallottam egy professzort, aki azt mondta, hogy igazából Svájc, mint a kutatás, mint a fejlesztés fészke megszűnhet, hiszen itt 30% német, 20% francia az egyetemeken kutatók, oktatók aránya. És főleg itt a német nyelvű vidéki és térségekből jöttek a negatív hangok, ezt természetesen politikai célokra is kihasználják. De most nem kell itt habzó szájjal tajtékoznunk, hogy most jaj svájciak, hanem tudomásul kell vennünk, hogy máshogy döntöttek, joguk van hozzá, a polgárok népszavazást kértek, nekünk meg az a feladatunk, hogy keressünk egy választ. De igazából nem kell itt a gyereket a fürdővízzel együtt kiönteni, várjuk meg, mi lesz. Köszönöm. A tévében néztem magamat, és a felesége meg is jegyezte, hogy milyen jó nyakkendőm volt. Na de most komolyra fordítva a szót. Tehát ahogy az előttem szólók is mondták, nem szabad a gyermeket a fürdővízzel együtt kiönteni. Nézzük meg, hogy mi történt. 19.500 hanggal, illetve szavazattal nyertek az ellenzők, és meg kell néznünk, hogy milyen emberek ezek, nem tudják, hogy milyen gazdasági következményei vannak ezeknek a dolgoknak. Tehát például Münchenből oda költöznek, eh, illetve azt látják, hogy gentrifikálódik a város, tehát oda költöznek máshonnan, és ez aggasztja az embereket, de ami engem aggaszt, de most azért még, mégiscsak van három évünk, a Tour de Rop Berlinben indul majd, és erről még beszélhetünk is, de mindenképpen ki kell mutatnunk a fogunk fehérjét, hogy eh, a hét fejezet, amelyet 99-ben aláírtunk, az ne szervezzen csorbát. Christian Strache Ausztriában az FPÖ részéről, a UKIP is ugyanezt mondja, Löpen asszony is ezt mondja, hogy eh, hatalmas győzelem, hát maradjanak otthon. Ha meg itt vannak, akkor meg viselkedjenek. Tehát ez sokkal inkább idegesít, mint eh, egyéb, egy, egyéb döntések. Tehát igazán tartsuk tiszteletben, amit a lakosság döntött, ez a svájciak dolga, de egy dolog biztos, nálunk is vannak populisták, akik állandóan meglovagolják az aktuális témákat, más mondanak tavasszal, és más mondanak ősszel. De éppen, amit a kocsmában a haverok mondanak, az nem politika. Tehát most legyünk óvatosak, várjuk ki a dolgok fejlődését, esetleg eh, jobb lett volna, hogyha itt az európai politika vadhajtása, itt egy kicsit megnyírbáltuk volna. És felső Bajorországban is azt mondom, hogy az északi fény ne hagyjuk mindig beleszólni a dolgok. Igen, hát ez a régi definíció szerint, amit egy Bajor előad. Howitt Tehát nagyon hasznos ez a vita, és köszönöm, hogy eh, elnök úr ezt a témát itt felvetette. Egyet értenék a konzervatív kollégámmal, hogy igazából itt a fenyegető nyelvezet nem jó. Semmit nem érünk el vele az Európai Unión belül vagy kívül. De a pártjával nem értek teljesen egyet. Hiszen Szerintem itt vannak nemzetközi szerződéses kötelezettségek, és ezeket a kötelezettségeket figyelembe kell venni, és be kell tartani. Nagy-Britanniában, saját országomban is sokan vannak, akiknek nem tetszik az Európai Unió, reformokat akarnak, de tiszteletben tartják a meglévő szerződéseket. Így a brit külön út szerintem nem a megfelelő válasz de látnunk kell a kontextust is, hogyha itt a szakbizottságunkban vitázunk erről. Demokratikus népszavazás volt, demokratikus eredmény született, tiszteletben kell tartanunk a többség véleményét, nem a mi dolgunk. De nem csak joguk van az országoknak, hanem kötelezettségeik is. Éljenek a jogaikkal, és elvárható tőlük, hogy a szerződéses kötelezettségüket tartsák be. Tehát szerintem itt a nemzetközi diplomáciának kell lépnie, és nem fenyegetni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. helyesnek tartom azt, hogy állítsuk össze a jogi helyzet sémáját. Itt van az a híres guillotine. Tehát, hogyha az egyik kijön, akkor a másik leesik. Hát pontosan szeretném tudni, hogy hogyan működik majd ez a mechanizmus, hogy milyen többségekre van szükség a tanácsban, mikor lesz többségi döntés, mikor lesz automatikus döntés. Tehát szerintem egyszerűen tudnunk kell, hogy ennek a dolognak, ennek a népszavazásnak milyen kihatásai lesznek majd gazdasági politikai. Azt javasolnám még, hogy ó, Sullivan urat is meghívjuk, hogy vele is megvitassuk ezt a dolgot, hiszen ő foglalkozott ezzel már korábban is, és adja le ő is a véleményét, demokratikus döntés született, igen, Sir Robert, de létezik egy szerződés is. És uh, igazából nem mondhatom fel a szerződés egyik részét. Lehetséges a szerződés módosítás, de hogyha egy szerződést nem tartanak be, az nem jó. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen lehetőségeink vannak. És itt most uh, Silvio esetleg beszél a svájci parlament tagjaival. Tehát nem tudom, hogy közvetlenül vegyék-e fel a kapcsolatot a svájci nemzetgyűléssel, vagy hagyjuk egy kis időt eltelni, 8-14 hetet, esetleg áprilisban Strasbourgban tárgyalhatunk erről, meghívhatunk oda embereket. Nincs messze, Strasbourgtól Svájc. Bern. Tehát szerintem hagyjuk most ezt a dolgot nyugton, a következő, dolgok, következő napokban pedig vázoljuk a jogi következményeket. Tehát száz oldalt nem olyan nehéz összeírni. Egy, biztos, hogy meg fognak minket keresni, meg fognak minket kérdezni. És nagyon jó, hogyha tényekkel tudunk majd válaszolni. Köszönöm nem tudom, hogy kitette ezt a javaslatot, hogy állítsunk össze egy listát, Watson kolléga, hogy milyen következményei lehetnek ennek. Írjuk össze, nagyon jó, nagyon jó ötlet, és akkor eldönthetjük mondjuk jövő héten, hogy elmenjünk-e a svájciakhoz, de szerintem még ne. Addig még lehet, hogy alszunk rá egyet, és okosabbak leszünk, jó? Köszönöm szépen, ha egyet értenek. Doris? Rövid leszek. Pénteken Strasbourg után Boszniába utaztam. Ott megnyitottuk együtt a téli fesztivált a helyi vezetőséggel. Évek óta Boszniában ünneplik ezt, a mikrofonnal sajnos gondok vannak. Does it work now? Yeah. Ich war am Freitag in... Äh, Most működik? Jó. Pénteken tehát Szarajevóba utaztam, azért, hogy ott kulturális vezetőkkel együtt megnyissam azt a téli fesztivált, amelyet 35 éve megrendeznek Szarajevóban. A megszállás és a fegyveres konfliktus idején is megszervezték ezt. Békés volt a hangulat, de még de nem tudtam átkelni a városon, mert lezártak egyes városrészeket a tüntetések miatt. A tüntetések akkor még békések voltak. Meg akartuk nyitni a fesztivált, azonban nagyon kevesen érkeztek meg a megnyitóra, mert a tüntetések miatt nem tudtak odaérkezni, ugyanis 400 méter a helyszíntől már tüntettek. Aztán elhalasztottuk, úgy gondoltuk, majd este a színházban tartjuk meg a megnyitót, de a délután során kiderült, hogy ez az először békésen indult tüntetés elfajzott, huligánok házakat, épületeket gyújtottak föl, a kanton kormányának épületét felgyújtották, autókat gyújtottak fel, eszkalálódott a helyzet. Nem lehet világosan látni, hogy ki tett pontosan mit, de az világos, hogy valakik visszaéltek a tüntetéssel. Nem világos egyelőre, hogy kik állnak ennek hátterében, de egy dolog világos, már a hét elején, már a múlt hét elején Tuzlában körülbelül 40 ezren kivonultak az utcára, de ezek munkavállalók voltak, akik egy konkrét ügy miatt, gyárbezárások miatt vonultak ki az utcákra, és így próbálták érzékeltetni a tüntetéssel, hogy nem elégedettek a kanton kormányának munkájával. Mint tudják, Bosznia két entitásból áll, az egyik a Horvát-Bosnyák Föderáció, a ide tíz kanton tartozik, mindegyik kanton élén külön kormány, külön miniszterelnök áll, és ezek a vezetők mind többé-kevésbé semmit nem tesznek. Az emberek nyilván elégedetlenek, ennek következtében aztán Szarajevóban volt egy nagy tüntetés, amely eszkalálódott, ugyanebben az időben Zenicán, Szarajevó közelében volt egy hasonló tüntetés, Mostár városában is volt ilyen tüntetés, a város mind két felében, tehát mind a bosnyák, mind a horvát város részben, a folyó két partján tüntettek. A HDZ párt főhadiszállását fölgyújtották többek között, tehát egy nagyon súlyos helyzet alakult ki, sőt Bihács környékén is voltak nagyon súlyos tüntetések, összecsapások. Ott a kanton miniszterelnökét felkeresték otthonában, az állítólag a tulajdonnában lévő hotelt is megrongálták, tehát gyakorlatilag a helyzet teljesen kikerült a hatóságok ellenőrzése alól, és hát olyan helyzet alakult ki, amelyre már valahogy számítottunk is, mi, akik régóta Boszniával foglalkozunk. Várható volt, hogy az emberek kivonulnak az utcára, és így próbálják megértetni a vezetőkkel, hogy nem mehet így tovább, ahogy eddig. Úgy gondolom, Három kanton miniszterelnöke végül belátta, hogy le kell mondania, vannak azonban olyanok, akik még mindig nem látták be kudarcukat, és teljesen más értelmezését adják elő a tüntetéseknek, a saját szájuk íze szerint. Azt hiszem, hogy a különböző etnikumok között is fennállnak még problémák, ez, ez is megnyilvánul az utcai tüntetésekben, a kormányjal való elégedetlenség mellett. A csütörtökön e- parlamentben elfogadott jelentésben is benne áll, hogy ezek a bosznia-hercegovinai kormányok nem működnek együtt egymással, ezért nem tud közelíteni az ország az EU felé. Sok égető problémával nem foglalkoznak, nem oldják meg ezeket, és azt látom, hogy az emberek felbátorodtak, és gondolom, hogy a jövőben is egyre inkább hangot adnak majd elégedetlenségüknek. Nem tudom, hogy most mire számítsunk a helyzet alakulását illetőleg, tegnap jöttem vissza Boszniából, mi, akik régóta foglalkozunk az ország sorsával, évek óta úgy gondoljuk, hogy végre valakinek ki kell nyitni a száját, és mondania kell valamit. Kifejezése kell juttatni az elégedetlenséget a kormányjal szemben. De ha végre a bosznia-hercegovinai lakosság ezt megteszi, akkor úgy gondolom, ez talán rádöbbenti a helyzet súlyoságára vezetőket. Dodik a boszniai szerb köztársaság elnöke az SDS vezetőjével Bozsicsal együtt Belgrádba utazott, Vucic kormányfőhelyettessel tárgyalnak, és hát gondolom, a szerbeket is érinti mindez, hiszen hogyha már egyszer az ország egy részén elindult egy ilyen tüntetés hullám, ez át fog terjedni az ország minden területére, ha nem történik változás a politikában. Októberben parlamenti választások lettek volna, ezeket most valószínűleg előre hozzák, nem tudom, hogy ez változtat-e a helyzeten, de már maga a tény, hogy ezt fontolgatják, azt mutatja, hogy egyelőre nem tudható, hogy kik állnak valójában a tüntetések, illetve az, a helyzet eszkalálódásának hátterében. Hogy valóban arról van ez szó, hogy a polgárok tényleg elégedetlenek a kormányok munkájával, vagy pedig esetleg pártpolitikai érdekek munkálnak a háttérben, és így a huligánokkal egyetemben megpróbálnak pártpolitikai érdekeket szolgálni és célokat elérni. Sajnos a parlamenti felszólalásom a csütörtökön a plenárison nem tudtam befejeze, befejezni, de lehet, hogy jobb is, mert egy olyan dolgot mondtam volna, amelynek révén úgy lehetett volna értelmezni a dolgot, hogy én indítottam útjára ezt a tüntetés hullámot, mert azt akartam volna mondani, hogy a polgároknak, a bosznia-hercegovinaiaknak végre fel kell ébredniük és tenniük valamit saját helyzetük javulása érdekében. Örülök, hogy az alelnök úr a plenáris ülésen végül félbeszakított engem, és így nem tudtam ezt kimondani, mert félre, lett volna. Minden esetre a lakosság elégedetlen a helyzettel, senki nem foglalkozik az országban a munkanélküliséggel, az oktatás helyzetének javításával, gazdasági kérdésekkel. Semmi nem történik, vagy ha valami történik, akkor etnikai határok mentén cselekszenek, a korrupció állandó gyakorlatilag Bosznia-Hercegovinában. Ha valaki elbeszélget a taxisofőrökkel, vagy az utca emberével, mindenki számára világos, hogy teljesen korrupt az állam, és a politikusok a saját zsebükbe juttatják csak a közpénzeket. Azt mondom el, amit az emberektől hallottam, gondol, én úgy vélem, hogy jól reálisan látják a helyzetet, és éppen ezért az IPA forrásoknál is nagyon óvatosnak kell lennünk. Nagyon figyeljünk oda, hogy mi történik, és hát azokat, akik méltósággal vonulnak utcára, és hogy véleményüket kifejezésre juttassák, azokat támogatnunk kell, de világosan ki kell mondani azt is, hogy nem a huligánokra van szüksége ennek az országnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném Pák asszony által elmondottakat teljes mértékben támogatni, tehát hogy különbséget kell tudni tenni azon között, akik egyfajta szociális forradalmat képviselnek, és azok között, akik a politikai manipuláció áldozatai vagy eszközei, és olyan üzeneteket próbálnak közvetíteni, amelyek bizonyos politikai csoportokhoz köthetőek, és amelyek kifejezésre jutottak a különböző megmozdulásokon. Főként a nyugat és a keleti területeken nagyon provokatív üzeneteket skandál a tömeg, tehát itt arra van szükség, hogy ez a fajta szociális forradalom nehogy a népek közötti konfliktussá alakuljon át, hiszen Boszniában vagyunk, ne felejtsük el. Az Európai Uniónak itt vezető szerepét kell be bizonyítania, és talán Catherine Ashtonnal nagyon jó lenne, hogyha beszélni lehetne. Mindenféle radikalizmust el kell utasítani, és az Európai Parlament üzenete a múlt heti állásfoglaláson keresztül kimondja azt, hogy a szeparatizmus és az extrémizmus elutasítandóak, ugyanis nem támogatják Bosznia-Hercegovina jövőjét, és inkább az ott élő népeknek kellene reményt nyújtani. Elnök úr, amit a kollégák és Doris Pak mondtak, azt támogatni szeretném múlt csütörtökön a plenárison arról beszéltem, mennyire fontos folytatni a tüntetés, a tiltakozó mozgalmat. Ez egy régebbi mozgalom, amely egy ideje hallgatói mozgalomként indult, a fiatalok egyfajta tüntetéseként. Időközben eszkalálódott a helyzet, és radikális csoportosulások is belevegyültek ebbe a mozgalomba. Azonban azt gondolom, hogy ezeket az el, esetleges előrehozott választások nem oldják meg a problémát. És hát nézzük meg, ki kéri ezt, az SDA például, ezek az előrehozott választások csak azt eredményeznék, hogy ugyanazokat választják újra, akik már most is vezető pozícióban vannak. Lehet, hogy az összetétel más lenne, de nagyjából ez történne. Úgy gondolom, tehát sokkal határozottabban fel kell lépnünk. Egy teljesen eh, passzív politikai osztályjal van dolgunk, miközben a hétköznapi emberek eh, fel vannak háborodva, sokan kivándorolnak az országban, a, országból is azok közül sokan, akik az országban maradnak, radikalizálódnak. A ö, közigazgatás területén az EU jelen van, de ez eddig nem hozott túl sok eredményt, és hát ezért fontos lenne, hogy ezzel a mozgalommal foglalkozunk intenzívebben, és hát mi se vagyunk teljesen ártatlanok, hiszen a Daytoni béke megállapodás és az akkori alkotmány véget vetett a háborúnak, de megoldásokat nem kínált, valós megoldásokat. Maga a tiltakozó megmozdulás és az ottani politikusok sem tudnak úgy gondolom, megoldásokat találni egyedül, ezért fontos, hogy mielőbb foglalkozunk ezzel a témával, mint a szakbizottságban, és külső segítségre van szükségük, hogyha ezt nem kapják meg, akkor úgy gondolom, eszkalálódhat a helyzet. Akkor áttérünk a rendes napirendre költségvetési mentesítésekről lesz szó a bizottság és a külügyi szolgálat. Maria Munyiste Urkisa a jelentéstevő. Igen, még valamit hozzá szeretett volna tenni? Boszniához? Igen. Akkor egy pillanat. Köszönöm szépen. Szeretném támogatni Doris Pákot és Posszelt urat abban, amit elmondtak. Ezen felül pedig azt szeretném kérni, hogy lássák a dolgokat úgy, ahogyan történnek, hogy milyen erőkről van szó, hol történnek az események. Pontosan kell látni a helyzetet. A tegnapi napomat arra szántam, hogy meghallgattam a bíborosokat, és az összes Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos híradást, úgy Horvátországban, mint más országokban, a hírügynökségektől érkező híreket. Tehát úgy tűnik, hogy bizonyos politikai pártok Bosznia-Hercegovinában manipulálni akarják a helyzetet, de hát itt a nép felkeléséről beszélhetünk, Mostárban például, vagy pedig a, ke- a keleti területeken élők, akik muzlimok, átjöttek a nyugati területekre, semmit sem csinált a rendőrség, és ők randalíroztak, felgyújtottak autókat. Tehát azt hiszem, hogy az, amit hallhattunk, az valóban úgy van. Jó lenne, hogyha minél világosabban láthatnánk a helyzetet, és akkor, amikor majd Eston asszony ellátogat a térségbe holnap, akkor talán jobban látjuk, hogy hová is vezetnek ezek az események. És remélem, hogy az AFED szakbizottság számára és más parlamenti szakbizottságok számára is világosabban lehet majd látni a helyzetet. És ezen felül pedig Remélem, hogy konkrét intézkedéseket is tudunk majd tenni, és látjuk majd pontosabban, hogy ki is áll az események hátterében, az események mögött. Hiszen itt nem csak egy szociális forradalomról van szó, természetesen van benne ilyen elem is, de nem csak erről van szó. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Különböző um, álláspontok láttak napvilágot azzal kapcsolatban, hogy uh, hogyan is néz ki a helyzet Bosznia-Hercegovinában. És egy dolog azt hiszem, hogy nagyon pozitívnak mondható. Arról van szó, hogy uh, itt uh, komoly hibákat fedezhettünk fel. 14 módosítás érkezett a jelentéstevőtől, és sikerült olyan kompromisszumokra jutni, amelyek mindenkinek megfelelnek. Itt szeretném jelezni azt, hogy sokkal arányosabban kellene kiválasztani a külügyi szolgálat munkatársait férfi-nő egyensúly tekintetében, ez fontos kritérium a különböző feladatok ellátásához szükséges képesítésekhez ezt is hozzá kell venni. Ezen kívül pedig azt is szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség a tagállamok számára, hogy az Európa, hogy Európai Uniós szinten képviseltessék magukat. Olyan országokról beszélek, amelyek nem tudják meg fizetni azt, hogy kétoldalú kapcsolatot, diplomáciai kapcsolatot folytassanak bizonyos államokkal. Tehát ebben az esetben az EU-s képviseletek hatalmas lehetőséget jelentenek. Szelefránká úrral egyetértünk az ő módosításaival, itt például Panamával kapcsolatban, hiszen ez egy olyan ország, amelynel a politikai és kereskedelmi kapcsolataink nagyon fontos szerepet töltenek be, hiszen Panama geopolitikai helyzete is rendkívül kedvező, erre is rámutat az ő módosítása, és szeretnénk továbbá erősíteni a külügyi szolgálat munkatársainak biztonságát, és ezt garantálni. Általános értelemben fontos azt is látni, hogy a külügyi szolgálatnak nagyon nagy potenciálja van abban, hogy az Európai Unió imázsát javítsa, ezt maximalizálni kell, és ezen felül pedig fontos, hogy az összes szinergiát kihasználjuk a tagállamok közötti kapcsolatok építése érdekében. Tehát azt hiszem, hogy a módosítások, a kompromisszumok megfelelnek nekünk, ezeket támogatni fogjuk, és reméljük, hogy a külügyi szolgálattal kapcsolatos anyag így jó véget ér. Szalafranka. Szalafranka úr. Köszönöm szépen. Munyisz asszonynak szeretném megköszönni a munkáját. Két véleményt írt, ezek mind a kettő nagyon jó irányt mutat, és teljes mértékben egyet hogy egy irányba mutatnak a számvevőszék meglátásaival is. Fontos a mentesítési eljárás során azt is megvizsgálni, hogy az átláthatóság, a jó politikai kezelés és az Európai Uniós költségvetések megfelelő kezelése prioritásnak számítson. Az Európai Bizottság által finanszírozott programok vagy, a, vagy sokszor olyan programok, amelyekben nemzetközi szervezetek is részt vesznek, az Egyesült Államokkal való kapcsolataink, tehát hogy mindezekre a programokra kiterjedjen a mentesítési eljárás, és szeretnénk, hogyha megfelelőképpen be lehetne építeni külkapcsolatainkba is a kereskedelmi szempontokon felül a politikai szempontjainkat is. Tehát még egyszer köszönöm szépen a kompromisszumokat, hiszen nagyon sok tárgyalást igényeltek, és nagyon jól sikerültek. Köszönöm. Sí, gracias, perdona, había hablado. Muñiz asszony. Köszönöm szépen. Igen, én az előbb csak a másik jelentésről beszéltem, most a mentesítésről szeretnék szólni. Itt egy szóbeli módosítást terjesztettünk be, bár nincsenek igazából problémák szerintünk ezzel a véleménnyel. Vannak olyan frakciók, amelyek nagyobb hangsúlyt fektetnek a hibákra, mások kissé kevésbé látják ezeket fontosakat, fontosaknak. A cél tehát az, hogy a véleményben javítsuk az ellenőrzési mód, lehetőségeket. A néppárt és a liberálisok részéről erre vonatkozólag érkeztek kérések. A pénzek felhasználásával kapcsolatban főként a választási a választásokkal kapcsolatos támogatásoknál fontos az, hogy konkrét választási megfigyelési feladatokra költsük ezeket, és nem szabadna megengedni azt, hogy az összes informatikai anyag vagy az irodai szerek ott maradjanak az adott országban. Nem, itt a mi pénzünkről van szó, és a mi anyagi hátterünkről van szó. Ugyanis nagyon sokszor akár informatikai eszközöket is, nyomtatókat és számítógépeket is hátrahagyunk, már pedig ezeket minden egyes új választási megfigyelő misszió számára újra és újra meg kell vásárolni. Számunkra az lenne a legfontosabb, hogy a hatékonyságot javítsuk, és természetesen a választási megfigyelő missziók továbbra is prioritást jelentsenek számunkra. Tehát a költségvetési szempontból az előbb említettekre kell odafigyelnünk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Moniz Sasson. Jattem meki, de jó délután kívánok mindenkinek. Jattem meki asszony. Kiitoksia. Köszönöm szépen négy dolog. Először is eh, Munyisz asszonynak köszönöm a kiváló együttműködést, és eh, négy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az Európai Uniót eh, jó kormányzással kell kormányozni, és a javainkat meg nagyon óvatosan kell kezelni. És eh, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy eh, azzal, ami van, azzal észszerűen kell bánnunk. Másodszorban eh, kiemelném azt, hogy aggódik a frakcióm amiatt, hogy igazából azok az országok, amelyek támogatást kapnak, nem igazán figyelnek oda, hogy mit csinálnak az Európai Unió támogatásával, és a bizottság ezt javítsa ki. Tehát itt transzparencia kell a dologba, sokkal több átláthatóság, és sokkal jobban oda kell figyelni, hogy mire használják fel a pénzt. És igenis a bizottság ellenőrizze, hogy vannak -e eredményei a támogatásnak. Harmadsorban pedig itt szeretném kihangsúlyozni a külügyi szolgálat nagy számát, tehát nagyon, nagyon túl duzzasztott szervez, túl duzzasztott ügynökség a többihez képest. A negyedik megjegyzésem pedig az, hogy ezt a földrajzi egyensúlyt is szeretném kihangsúlyozni. A főképviselő asszony is azt mondta, hogy nagyon oda fog figyelni arra, hogy megfelelően egyensúlyt hozzanak létre a földrajzi és a nemek közötti egyenlőség tekintetében egyik sem valósult meg, tehát sem a nemek közötti egyenlőség, sem a földrajzi kiegyensúlyozottság sincs meg. És szerintem nagyon sajnálatos ez a dolog. Sokkal egyszerűbb ezekre a dolgokra odafigyelni az elején, mint amikor utána elkövettük ezt a hibát, és akkor a hibát utólag foltozgatni nem igazán jó. Tehát ezt mindenképpen meg kell változtatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A felszólalásokat szeretném megkérdezni, hogy van-e több? Van-e több felszólalási igény? Ha nem, akkor Munyisz asszonynak adnám át a szót. Egyetértünk azzal, hogy milyen sok magas funkcióban lévő személy dolgozik a külügyi szolgálatnál, és ez drága. És aztán fontos az is, hogy földrajz értelemben megfelelő legyen a megosztás, de mm, persze ez fontos, de ezen kívül szerintem a férfiak és nők közötti egyensúly talán még fontosabb, mert ez bizony nem mindenhol valósul meg és ez ennek a szakbizottságnak a tagjai számára is szívügy. Aztán főként az átláthatóság hiánya az, ami bosszantó. Ez a bizottság külügyi szolgálatára és a, a nagy külügyi szolgálat számára egyaránt igaz. Konstruktív megoldásokra van szükség, és nem arra, hogy a parlamentet arra kérjék, hogy mindenképpen adja meg a mentesítést, hiszen itt ugye a polgárokat szeretnénk segíteni, és az Európai Unió külügyi szolgálatán keresztül is ezt tesszük. Tehát itt egy konstruktív hozzáállásra van szükség, ezen gondolkodjunk tehát el, és a módosítások is minden, mindenféle szempontból ebbe az irányba mutatnak. Köszönöm szépen. Ez le is zárja a két témáról szóló vitát. Szeretném a tagokat emlékeztetni, hogy holnap délelőtt szavazunk erről a két témáról. Most a napirend következő pontja egy javaslat a tanácsnak, a bizottságnak és a külügyi szolgálatnak, hogy hogyan lehetne az EU-s diplomáciában felhasználni a elektronikus médiát. Ez már a második ilyen tanács, hogy rádiót, televíziót alkalmazhatjuk az európai diplomácia érdekében. Holnap délelőtt szavazunk a témáról, de most nem szaporítom a szót, hanem átadom a szót Sir Graham Watsonnak, hogy előadja nekünk a véleményét a módosítókról és a lehetséges kompromisszumokról. Átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönetet szeretnék mondani minden kollégának, elnök úr, mindenek előtt az árnyék előadóknak, hogy segítettek nekem a jelentés összeállításakor. Szerintem, amit a szakbizottságnak holnap délelőtt bemutatunk, szavazatra egy sok mértékben javított szöveg az eredetivel összehasonlítva, amit én nyújtottam be. Tehát hálás vagyok az árnyék előadóknak segítségükért és konstruktív segítségükért. Szerintem mindenképpen el kell mondani, hogy a frakciók között egyetértés van, hogy független európai elektronikus médiára van szüksége, hogy az Európai Unión belül és az Európai Unión kívül is megfelelő diplomáciát tudjunk folytatni. Van egy olyan érzés, hogy az európai elektronikus média fontos szerepet játszik, és fontos szerepet is játszhat, hogy előmozdítsa az európai kultúrát, az európai értékeket, mint a demokráciát, a média szabadságát és az emberi jogokat, és pedig az egész világon. Hiszen így a harmadik országokban megfelelő minőségű, megbízható híradást kapnak európai perspektívából. Az újságírói objektivitás és semlegesség ennek az alapja. Éppen ezért Szeretném felszólítani a tanácsot, a külügyi szolgálatot és a bizottságot, hogy eh, alkalmazom megfelelő megközelítést, hogy az eh, európai elektronikus média megfelelő helyet kapjon a külügyi szolgálat diplomáciájában. Hiszen szerintem így olyan mediális környezetet kapnánk, amely harmadik országokban lehetővé teszi a profi független újságírást. Ezen kívül támogatnunk kell az európai elektronikus médiák olyan fáradozásait, hogy legyen egy karta, amely alapján független objektív újságírás jöhetne létre. Ez független lenne a politikai pártoktól, a részvényesektől, befektetőktől. Itt diversifikált tartalmakról lenne szó, semleges kommentálásról. Nagyon fontos, hogy ilyen semleges, elfogulatlan híradást kapjanak az Európai Unión kívüli harmadik országok. Egy európai média karta pedig elismerné az európai elektronikus újságírás, rádiózás, televíziózás alapelveit. Köszönöm a kollégák hozzászólását, köszönöm az energikus vitát, ami az Euro News-ról zajlott. És én a 92-es módosítomban tettem egy javaslatot, hogy erősítsük meg az Euronews Brüsszelben, és nem feltétlenül kell a központot Brüsszelbe hozni. Nagyon fontos az, hogy az újságírók közel legyenek a döntéshozatalhoz, hogy gyorsabban jussanak hozzá az információkhoz. Nem tudom, hogy a többiek mit gondolnak erről a szavazás előtt de megpróbáltuk kompromisszumos módosítóká át dolgozni a módosítókat. Hat ilyen kompromisszumos módosító csomag van. Remélem, hogy a tagjaink a holnapi szavazás során támogatni tudják majd ezt, hogy a február 2-es plenárison szavazásra vigyük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Szalafranka úr kapszul. Eh, Köszönöm szépen. Árnyékjelentéstevő nevében beszélek, ugyanis ő most nem tud eljönni Brüsszelbe, és azt kérte, hogy az ő nevében, illetve a frankció nevében Watson úrnak és a többi árnyékjelentéstevőnek mondjam el a véleményét hiszen Strasbourgban ez már a múlt héten megfogalmazást nyert. Ami a frakciót illeti, mindent szeretnénk megtenni annak érdekében, hogy a konvergencia megvalósuljon. Olyan kezdeményezésekre gondolunk, amelyek ebben a dokumentumban megfogalmazásra kerültek. A párt ezeket támogatni tudja ajánlások formájában és a kompromisszumos módosítások tekintetében. Ahogyan azt a jelentéstevő is elmondta, Préda úr, úgy gondoljuk, hogy ezek a kompromisszumos módosítások természetesen javítják az eredeti szöveget, és ebben az értelemben tetszik nekünk az is, hogy azokra az aggodalmakra, amelyeket korábban módosítások formájában is a frakció részéről beterjesztettünk, ezekre megnyugtató megoldást tudunk találni. Nagyon örülünk annak, hogy a Euronews-zal kapcsolatban is sikerült más megvilágításba helyezni a dolgokat, hiszen ez egy igen kényes téma, és ezt így, és figyelembe is vették végül a módosítások tekintetében a kompromisszumoknál a mi véleményünket is. A 108-as, 111-es módosítások nagyon fontosak számunkra, főként egy európai külügyi rádió megvalósítása, amely a harmadik országokkal folytatott kapcsolataink szám, szempontjából rendkívül fontos. Ezt Préda úr szerette volna mindenképpen elmondani, tehát ezt támogatjuk. Köszönöm szépen! Thank you very much. Anybody... Köszönöm szépen. Most akkor az SND frakció következik, amennyiben nem, akkor Denis Marker kép képviselő kapja meg a szót a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevő, illetve az árnyék jelentéstevők munkáját, mert nagyon jó módosítások érkeztek be. Én úgy gondolom, hogy pártokon felüli vélemény alakult ki azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk egy Európai Uniós média irányelvet létrehozni, amely a függetlenséget, a politikától való függetlenséget alapvető értékként gondolja az objektív információ, szolgáltatás és az igen magas szintű újságírói munka is ide tartoznak. Harmadsorban pedig, ami a, a külügyi biztonsági politikánkat illeti, nos hát itt kifelé is sugározhatnánk azt, hogy mit is gondolunk mi értéknek itt Európában a demokráciára, illetve a szabadságra gondolok, amelyet, olyan értékek, amelyeket elő szeretnénk mozdítani. Ezzel kapcsolatban módosításokat is beterjesztettem, ezek egy részét elfogadták, más módosításokat nem. Az utolsó gondolattal kapcsolatban a demokratikus értékek, illetve a szabadságjogok szempontjából több módosítást is beterjesztettünk, az volt igazából a tervünk, hogy erősítsük ezt a meglátást, mert szerettük volna, hogyha európai szinten tudjuk az alapjogokat, illetve az emberi jogok védelmét előbb mozdítani, hiszen ezek az Európai Uniós szerződések részét is képezik. Ehhez pedig arra van szükség, hogy kifelé hitelesen tudjuk képviselni ezeket a gondolatokat, belül kell először megvalósítanunk, hiszen csak így lehetünk hitelesek. És ezzel kapcsolatban bizony kicsit aggasztónak látom a helyzetet, hiszen a módosításainkat nem minden esetben építették be a kompromisszumokban. Éppen ezért szeretném, hogyha a többi frakció végig gondolná a helyzetet a holnapi szavazásig. Nagyon remélem azt, hogy végül is sikerül majd egy jó végső eredményt, kiegyensúlyozott eredményt elérni, hiszen ez egy fontos téma. Köszönöm szépen! Nem látom itt az ICI-nak e az árnyékjelentéstevőt, esetleg más Verzsia asszony a GUE részéről, nincs itt ő sem, akkor a jelentéstevőnek visszaadom a szót Graham úrnak. Ő össze tudja foglalni az elhangzottakat. Well, I'm grateful too, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hálás vagyok Szalafranka és Demeszmeker képviselőknek a meglátásaikért, és ahogy az elején elmondtam, örülök annak a konstruktív szellemnek, amely uralkodott az együttműködés során a frakciók között. Várom a holnapi szavazást, és aztán február második plenárison szintén szavazunk ugyanerről. Köszönöm szépen ezzel ezt a napi rendi pontot lezártuk, ami az eredetileg hetes pontnak tervezett napi rendi pontunkat illeti szeretném, bejelenteni, hogy az EU átfogó megközelítéséről és az EU külpolitikájára gyakorolt hatásáról szóló szavazást február 17-ére halasztottuk el, a második eszmecserére a SZEDE ülésén pedig e hét szerdáján kerül sor. Most az Európai Unió Iránnal kapcsolatos stratégiája következik. Munyiz asszony a jelentéstevő. Ez az első eszmecserénk az EU Iránnal kapcsolatos stratégiájáról. Minden bizonyal emlékeznek arra, hogy január 21-én szerveztünk egy meghallgatást ugyanebben a témában. Most, hogy megszületett egy átmeneti megállapodás az atomkérdésben, amihez hozzájárult az Európai Unió diplomáciája is, és amely, amely megállapodást most végrehajtják, elérkezett a megfelelő pillanat arra, hogy felmérjük, hogy az Európai Uniónak mely területeken kell nagyobb szerepet vállalni az Iránhoz fűződő kapcsolatban. Úgy gondolom, az Európai Unió külpolitikája szempontjából ez egy kulcskérdés. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Világos az is, hogy Iránnal kapcsolatban az Európai Uniós diplomáciának egy ö, nagy sikertörténetét láthatjuk. Eston asszonyról van szó konkrétan, aki ö, megfelelőképpen kezelte a helyzetet, és javítani volt képes a kapcsolatokat ezzel az országgal, kongruens kapcsolatokat volt képes kialakítani az Európai Unió, illetve Irán között. Ennek, ezeknek a kapcsolatoknak e Iránnal, mint geopolitikai középhatalommal folytatott kapcsolataink szempontjából rendkívül fontos szerepe van, úgyhogy ez per definíció egy nagy feladat volt. Tehát itt az Európai Uniós külpolitika, vagy diplomácia csúcsáról van szó, de természetesen semmi sem garantálja azt, hogy a helyzet továbbra is ilyen fényes marad. ebben a mostani ajánlás terve, tervezetben, tehát fontos az, hogy ezt is kifejezésre juttassuk. Először is azt szeretném elmondani, hogy itt nem arról van szó csak, hogy az Európai Unió lenne ebben a sikertörténetben a főszereplő, hiszen az iráni választások során világos és konstruktív új irányzat alakult ki Irán vezetésében, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy az a kis embrió szintű kapcsolat, amely az Európai Unió és Irán közötti nemzetközi kapcsolatokat jellemezte, egy kicsit növekedni tudjon. A jelentés tervezetben éppen ezért az Egyesült Államokhoz hasonlóképpen azon szeretnénk inzisztálni, hogy folytassuk ezt az utat, hiszen a szankciók nem mm, vezettek túl sok sikerre, de mostantól kezdve talán ezek a szankciók ezt az igen érzékeny kis egyensúlyt kockáztatják. Mindezek az elemek azt vetítik előre, hogy nagyon különböző forgatókönyvek lehetségesek, és mi reméljük, hogy pozitív lesz a jövő, hiszen végre kilábaltunk a diplomáciai padhelyzetből. A az ajánlások között alapvetően három gondolatot jelentenék, jelenítenék meg. Az első a nukleáris kérdésekkel kapcsolatos párbeszéd. Itt sikerült a Genfi egyezményt előtérbe tolnunk, hiszen ez az egyetlen olyan lehetőség, amely a nemzetközi közösség agályaira megfelelő garanciákat ad. Ugye itt az urándúsítással kapcsolatos iráni kísérletekre gondolok. A főképviselő részt vesz tehát ebben a tárgyalási folyamatban. De azért van itt az Iránnal kapcsolatos párbeszéd során egy másik fontos elem, amelyet figyelembe kell vennünk. Az emberi jogokra gondolok. Ugyanis egy kicsit ezek javuló tendenciát mutatnak az utolsó időkben. A politikai jogok, illetve a politikai foglyok fog, szabadon bocsátása, aztán hát ugye itt a halálbüntetés, a kisebbségek kérdése, a homoszexuálisokra is gondolok, és a kiskorúakra kiszabott halálbüntetések kapcsán nagyon fontos az, hogy folytassuk a tárgyalásokat ezzel az országgal, és ezeket az aggájainkat ne áldozzuk fel a nukleáris oldalon tett engedményeknek. Ezen kívül fontos, hogy, tehát hogy éppen ezért gondolom nagyon fontosnak az emberi jogokra fektetett hangsúlyt. Ezen felül természetesen csak kismértékben, mert hát itt most kevés lehetőség áll a rendelkezésünkre, ugye itt Irán a világban betöltött szerepe, regionális szerepe, a Szíriával kapcsolatos konfrontációk, a zónám, vagy a térség más országaival való kapcsolatait is ki lehetne épp még jobban építeni, de erre most nincsen lehetőség ebben az ajánlásban. De viszont szerettük volna, hogyha konstruktív elemeket tartalmaz az ajánlás, és ez pedig nem más, mint azok az új témák felsorolása, amelyek az Európai Unió és Irán kapcsolataiban nem csak a kontroverz témákra irányítják rá a figyelmet, hanem a közös témákra is, amelyekben sikeresek vagyunk. Például a drogkereskedelem, hiszen az Európába irányuló drogkereskedelemnek egy igen nagy százaléka Iránon át tranzitál, és ez egy lehetőséget nyit arra, hogy az Európai Unió együtt tudjon működni sikeresen, konstruktív módon Iránnal ezen a területen. Itt a szankciókra gondolok, vagy pedig általában az, ezzel a problémakörrel kapcsolatos teendőkre. A jelenlegi helyzetben fontos tehát az, hogy ezt a folyamatot a tárgyalások, a párbeszéd szintjén előmozdítsuk, és erre utalunk is az ajánlásainkban. Very much. Uh, Köszönöm szépen. Nem tudom, a néppárt részéről valaki, Zaleszki úr, aki az árnyék előadó volt. Nem? Akkor uh, Krumberg asszony a Zöldek nevében volt árnyék előadó, és az iráni delegáció vezetője. Tehát, uh, Ennek asszony, átadom a szót. Köszönöm. Köszönöm, üdvözöljük ezt a Jelentés Nagyon ideje volt, és az Európai Parlamentnek pedig konstruktívan kell eh, beleavatkozni a Genfi megállapodás végrehajtásába. Ahogy az előadó is mondta, itt egy eh, sikerről van szó, Eston asszony sikeréről. És az iráni nép vágyainak is megfelel, a pozitív változásról alkotott képeinek, nekünk pedig eh, nem szabad eltúloznunk a sikert. Hiszen eh, még mindig nagyon érzékeny időben vagyunk, nagyon érzékeny témáról van szó. A jelentésben szerepel az is, hogy eh, minden fél betartja a megalapodást. Nincsenek további szankciók, az irániak pedig használhatják a nukleáris létesítményeiket. Másrészt viszont még nem jött el annak az ideje, hogy szemet hunyjunk olyan dolgok felett, amelyekkel nem értünk egyet. És szerintem pont most lehetne párbeszédet folytatni olyan dolgokról, mint az emberi jogok. az ENSZ emberi jogi biztosát meghívták Iránba, Azonban eddig az irániak nem engedtek be ilyen jellegű emberi jogi szervezeteket, illetve azok képviselőit. De most uh, itt az ideje, hogy a főképviselővel tárgyaljanak az irániak az emberi jogokról. Mindenképpen javasolnunk kell, hogy szó legyen a emberi jogokról, és mindenképpen mércéket kell kialakítanunk. Közelebb kerülhetünk egymáshoz. Szerintem az Európai Unió számára nagyon fontos, hogy ne testre szabott emberi jogi zubbonyt akarjon Iránra húzni. Szerintem pont az emberi jogok tekintetében a halálbüntetés az, amely 80%-ban kábítószeres bűncselekményekkel függ össze. És eh, szerintem a halálbüntetés enyhítés, illetve eltörtése, eltörlés nagymértékben hozzájárulhat a kapcsolatok javításához. Aztán itt van a szaudi-iráni kapcsolat. Irán nagyon fontos helyi szereplő, például Szíria tekintetőben, és figyelembe kell vennünk ezt is. Az irániaknak be kell mutatniuk, hogy új külpolitikájuk van. Ez a jelentés természetesen csak egy első lépés. A külügyi szolgálatnak meg a bizottságnak pedig élettel kell megtölteni a megállapodás szövegét. A jövőben pedig folytatnunk kell a megbeszélés, esetleg egy teheráni különleges koordinátorral. Irán esetében pedig eh, a tagállamok nagykövetei kifejezésre juttatták, hogy eh, jó lenne, ha lenne egy ilyen EU-s képviselet Teheránban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Szháke asszony kapszol. Um, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a jelentéstevőnek a jelentéstervezetet és a kollégáknak a megjegyzéseket. Úgy gondolom valóban most érkezett el a megfelelő idő arra, hogy megnézzük, milyen kapcsolatokat ápolunk Iránnal. Fontos, hogy az Európai Uniónak saját stratégiája legyen Iránnal kapcsolatosan. Az elnök elmondta bevezetőjében, hogy többet kell tennünk. A kérdés az, hogy mi, az, mi legyen ez a több. Iránnal kapcsolatos kapcsolatainkat eddig főként az atomkérdést határozta meg. Szeptemberi látogatásunk viszont megmutatta azt, hogy más területekkel is foglalkozhatunk, más kérdésekkel is foglalkozhatunk, például, hogy EU-s külképviseletet nyissunk Iránban, aztán a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködés is egy fontos terület lehet, valamint az a kérdés, hogy mi lesz a nyugati haderő kivonulása után, szeptemberben. És persze az emberi jogok is nagyon nagy prioritást kell, hogy élvezzenek. Az emberi jogok ugyanis, ami az, legalábbis az EU álláspontját életi, elidegeníthetetlenek és egyetemesek. Néhány javaslatot kiemelnék, ezeket meg fogom fogalmazni a módosítóimban. Úgy gondolom fontos, elmondani azt, hogy a választások során nagyon korlátozott volt a választási lehetőség, és Iránban sokan még sokkal kritikusabban látják Irán kapcsolatait a világ más részeivel, mint a jelenlegi el- elnök. Úgy gondolom, hogy nagyon törékenyek a kapcsolatok egyenlőre, nagyon törékeny a helyzet, és folyamatosan nyomon kell követnünk az emberi jogi jogsértéseket. Körülbelül 17 ezer embert végeztek ki az iszlám köztársaságban. Ezt fontosnak tartottam kiemelni. Amikor az együttműködésről van szó a különböző területeken, úgy gondolom fontos, hogy az együttműködést is kiemeljük, és a azt, hogy az Irán és a Hezbollah közötti együttműködés milyen destabilizáló jelleggel bír. Hogyha a terrorizmus elleni küzdelemről van szó, nem szabad egy oldalon szemlélnünk ezt a kérdést, továbbá meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk, tudunk nagyobb érvényesülési teret biztosítani a magánszférának és a civil szervezeteknek, és ami pedig a drogkereskedelmet, életi kábítószerkereskedelmet világos megállapodásra van szükség arról vonatkozólag, hogy mi történjen azokkal, akiket drogkereskedelmel gyanúsítanak, fontos, hogy hozzáférjenek egy szabad, független és méltányos tárgyaláshoz, és ezeket a szabály vonatkozó szabályokat betartsák. Továbbá Felhívom a figyelmet az 1996-ban Irán által ratifikált közi kartára. Továbbá teszek néhány javaslatot majd arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetünk a leginkluzívabbak, ami a jogok betartását illeti, főként a kisebbségek jogainak betartását biztosítani kell, hogy minden gyanúsított jogsegélyhez hozzáférést kapjon. Sok esetben azt láthatjuk, hogy nem konzultálhat ügyvéddel egy-egy gyanúsított, hanem napokon belül a vádat követően kivégzik az illetőt, anélkül, hogy a családját egyáltalán tájékoztatnák erről. Továbbá moratóriumot kell kérnünk a halálbüntetés végrehajtásával kapcsolatosan, hiszen az emberek gyarlóak és hibázhatnak. Továbbá fontos, hogy az EU emberjogi megbízottja meg, lehetőséget kapjon, hogy tárgyaljon az irániakkal, és az ENSZ emberjogi megbízottjának, Navi Pillainak a meghívóját is ki kell itt emelni. Főként ezek lennének a fő módosítóim. Kérem minden kollégámat, hogy vegyen részt e nagyon fontos dokumentummal kapcsolatos munkában. Még egyszer elmondom, egy nagyon fontos időszakról van szó, amikor Iránnal kapcsolatosan érdemes reformokat követelnünk, és a régió szempontjából is ez nagyon fontos. Mindenkinek meg kell tennie, amit csak tud, hogy kihasználja ezt a kedvező alkalmat, pillanatot. Köszönjük szépen Sáke asszonynak, most pedig Belder úr az FD részéről, mint árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon figyelmesen Elolvastam Monyiz asszony szövegét. Mint egykori jelentéstevő magam is tudom, hogy gyakorlatilag lehetetlen egy ilyen korlátozott terjedelmű dokumentum keretében foglalkozni az összes fontos témával. Rövid leszek, hogyha megnézem a szöveg egészét, akkor azért aggódom a nukleáris kérdések miatt, úgy gondolom, hogy ezek egy kicsit háttérbe szorultak. Monyiz asszony mérföldkőről beszélt, én ezt azért relativizálnám kicsit, aggódom emiatt, de hát majd meglátjuk. Ami pedig a külpolitikai és regionális szerepét illeti, az országnak szintén felmerültek bennem kérdőjelek, ami az emberi jogi helyzetet illeti. Ezen a területen talán változott egy-két dolog Rohani alatt, Aggájaim vannak ezzel kapcsolatosan, módosítókat fogok benyújtani. Továbbá, érdekes az, ami elhangzott. Képviselőtársam beszélt a kábítószer kereskedelemről, a kábítószer problémáról, az irántársadalomban. Hát Európában is vannak ilyen problémák. A köztársasági gárda Iránban úgy tűnik maga is részt vesz a kábítószer csempészetben, és összefonódik a kábítószer problémával különböző afgán kapcsolatok révén. Továbbá Iránnak már évek óta van egy menekültügyi problémája is, Afganisztán miatt. A Zürichi, a Züriche Zeitungban nemrégiben volt egy cikk arról, hogy Iránban hogyan is bánnak a az afganisztáni menekültekkel vannak legális és illegális menekültek, és úgy tűnik, hogy több millió embert érint ez a probléma. Az újságcikk szerint sok-sok afgánt kiutasítanak Iránból. Lehet, hogy Kabul ezt egyfajta trompként használja fel, egyfajta katonai erőfitoktatás eszközeként. Hogyha valaki tüzetesen megvizsgálja az iráni társadalmat, az láthatja, hogy itt nagyon sok probléma van, ezeket mind-mind fel lehetne sorolni ebben a szövegben. És ezek révén talán lehet is következtetni a jelenlegi rezsim stílusára és gyakorlataira. Egyfajta hatalmi harc zajlik jelen pillanatban különböző frakciók között, mert hát meglátjuk, hogyan, hogyan végződik mindez. Rohani nyilvánvalóan jobb nemzetközi státuszra törekszik, de az országon belül hihetetlen módon elnyomják a lakosságot. Úgyhogy ez a téma engem foglalkoztat. Elgondolkodom majd rajta, hogy módosítókat nyújtsak eve, amelyek egyébként tényeken alapulnak, és a tényekről nem szabad megfeledkeznünk. Az Európai Unió és az USA tulajdonképpen partnerként kezeli Iránt immáron, és ezt a partneri kapcsolatot Irán nukleáris gyakorlata határozza meg. Meglátjuk majd, hogy Irán meg, betartja a megállapodás rendelkezéseit. Szerintem nem így lesz. Évek óta zajlanak a tárgyalások, az EU hitelét ez nagymértékben rontotta, ez a sok éves tárgyalás, és úgy gondolom a nukleáris opciót nem szabad egyszerűen lesöpörni az asztalról. Köszönöm szépen, Melder úr. Most pedig, mielőtt lezárnám a vitát, a jelentéstevő Munyész asszony kap még egyszer szót. Köszönöm szépen. Elnézést. franka úr először a szó, mert ő is szeretett volna még hozzászólni. Köszönöm szépen. Nem kértem a szót de Szalecki úr azt kérte, hogy közvetítsem üzenetét, mert ő nem jöhetett most el a választási kampány miatt. Azt szerette volna kérni, hogyha Munyisz asszony által megfogalmazott ajánlást egy jó alapnak tekintetnénk, és kihegyeznénk ezt az anyagot a szemberi jogok kérdésére, hiszen csak a múlt héten 40 szemét végeztek ki. Fontos tehát az, hogy a különböző pártok dolgozzanak össze, hiszen valóban fontos az, hogy a Genfi folyamatot nyomon kövessük, de ugyanakkor ne, le, ne csak ezt az aspektust vegyük figyelembe az Iránnal való kapcsolatainkban is. hiszen a mi árnyékjelentéstevőnk szerint erősíteni kellene a az emberi jogokkal kapcsolatos fejezetet a ajánlásban. Hiszen most egyfajta politikai momentum kínálkozik arra, hogy ezt a dossziét előmozdítsuk, és fontos is az, hogy mindezt kontextusba helyezve és az Európai Uniós külpolitika eredményeit figyelembe véve támogassuk ezt az anyagot, hiszen nagy erőfeszítéseket tett a külügyi szolgálat, az ő munkájukat támogatnunk kell, de ugyanakkor kössük össze ezt a munkát az emberi jogok előmozdításának kérdésével, és ezért is fontos az, hogy az ENSZ külön megbízottja is foglalkozzon a helyszínen ezzel az anyaggal. Fontos tehát az, hogy árnyékjelentést tevünk szeretné hangsúlyozni, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos fejezetet még tovább kell erősíteni. Köszönöm szépen, Franka úr, most Múnyéz asszony a szó. Köszönöm szépen. Mindenki elmondta a szöveggel kapcsolatos kommentárjait. Vannak olyan dolgok, amelyek teljesen világosak. Hát olyan országról van szó, amely minden bizonyan az emberi jogok előmozdítása területén nem a leg csodálatosabb paradicsomi állapotokat mutatja, de azért valami egész kis előmozdulást mégis láthatunk ezen a területen, hiszen láthattuk azt, hogy a nukleáris kérdésekben, épp úgy, mint az emberi jogok kérdésében, a nemzetközi közösség nyomására Irán előre haladt ezen az úton és valóban itt az Európai Külügyi Szolgálat munkájának sikereként könyvelhetjük el ezeket a lépéseket. Most arra van szükség, ahogyan Sáke asszony is rámutatott, hogy nem lehet egyik pillanatra a másikra megváltoztatni a teljes helyzetet Iránban, de mégis nyitott most egy kis ablak, amelyen keresztül lassan megváltoztathatjuk Irán kapcsolatát a világ más országaival, más területeivel, és ezen keresztül az Európai Unióval is. Kapcsolataink azonban nem csak arra kell, hogy korlátozódjanak, amelyről, amiről már beszéltünk, tehát a nukleáris kérdésről, illetve az emberi jogok kérdéséről, hiszen itt van például az olajimport témája, Ezeket mindig összhangban kell kezelni, tehát inzisztálni fogunk továbbra is az emberi jogok kérdésének előmozdítására. Sáke asszony kérdésére azt tudom válaszolni, hogy az E preambulum bekezdésben azt olvashatjuk, hogy a emberi jogi helyzetet továbbra is az alapjogok szisztematikus megsértése jellemzi. Most én nem tudom, hogy ennél keményebben hogyan lehetne már fogalmazni, hiszen hogyha szisztematikusan sérülnek az emberi jogok, hát ennél komolyabb, komolyabban már nem fogalmazhatunk. De hát mégiscsak ugye próbáljuk meg azt szem előtt tartani, hogy milyen kontextusban is írjuk most ezeket az ajánlásokat olyan kontextusba kell gondolkodnunk, amelyben egy hajszányit is, de javult a helyzet. Az új kormány alatt csökkent a kivégzések száma, de természetesen nagyon sok probléma van emberi jogi szempontból is a börtönökben. Azonban azért azt ne felejtsük el, hogy a halálbüntetés és általában a kivégzések megtörténte nem a kormánytól függ, hanem a bírói hatalomtól és az úgynevezett kemény vonalas rendőrségi erőktől, amelyek minden bizonyal ezt az oldalt erősítik. Ezért nagyon fontos az, hogy ne ítéljük el azt a politikai folyamatot, amely ugyan halványan is, de elindult, tapasztalható, egyértelmű az, hogy Irán máshogy tekint az emberi jogok kérdésére, mint mi, de valamiféle tendenciát mégiscsak felfedezhetünk, hiszen a választások óta jól halad ez az ország, de az emberi jogok helyzete továbbra sem rózsás az Európai Parlament hitelessége szempontjából igen fontos az, hogy hogyan fogalmazunk. Én egy korábban egy Iránnal kapcsolatos jelentésnek is ö, szerzője voltam. Tehát visszatérve a parlament hitelességére visszatérve. Szerintem nagyon kétséges az, hogyha a múlt héten Szaudarábiáról elfogadtunk egy anyagot Strasbourgban, amelyben azt kérjük, hogy javítsák a az emberi jogok helyzetét, illetve a vallás hatását a mindennapi életre, és ki, ki is töröltünk belőle ennél keményebb szavakat, akkor Iránnal kapcsolatban nem tehetjük ezt meg, hiszen csak ugyanúgy tekinthetjük ezt a két országot, hiszen ez egy explozív, ez egy robbanás előtt álló ország vagy terület, térség, Irán és más muzulmán országok az emberi jogok szempontjából természetesen nem felelnek meg a mi követelményeinknek, de hogyha Szaudarábiát úgymond felmondjuk, felmentjük, és ugyanakkor Iránnal kapcsolatban maximalista módon fogalmazunk, például a Bahá'í közössége témájában, akkor szerintem az Európai Parlament hitelességét kockáztatjuk. Mert azt fogják mondani, hogy kettős mércében mérünk. Legyünk objektívek, realisták, de azért ne felejtsük el azt sem, hogy Iránnak fontos szerepe van ebben a térségben, a regionális konfliktusok alakulása szempontjából. Tehát fontos lenne, hogy a kemény vonalasok ne térjenek vissza a hatalomba, és ezt csak eb- ilyenfajta megfogalmazással tudjuk támogatni. Az Egyesült Államok amennyiben lehetősége nyílt volna arra, hogy javítsa a helyzetet, már rég megtette volna, Úgyhogy most inkább a tárgyalásos utat kellene előnybe részesítenünk. Legyünk igényesek, igen, de ne vigyük túlzásba. Igazából az lenne a lényeg, hogy egy napi rendet alakítsunk ki az Iránnal folytatott tárgyalásainkra vonatkozólag, és az iráni rezsim, vagy ennek egy része legalábbis, változzon meg, és támogassuk azokat, akik ezt a változást elő tudják idézni. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lezárta megjegyzéseivel ezt a vitát. Február 18-a kedda határidő, 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat. Howitt úr, megjött, akkor elkezdhetjük a következő pontunkat. Pakisztán regionális szerepe és az Európai Unióhoz fűződő politikai kapcsolatai. Zala úr jelentését december 5-én kaptuk meg, most pedig szeretném Howitt úrnak átadni a szót. Köszönöm szépen, és szeretném kimenteni Zala kollégámat, aki sajnos nem tud jelen lenni ma délután, tehát az ő nevében szeretném bemutatni ezt a jelentést. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt megtehetem, hiszen nagyon érdekel Pakisztán, részt vettem a parlament tavalyi választási misszióján Pakisztánban, néhány más kolléga is ül a teremben, aki érteklődik e Pakisztán iránt, és hozzá is szól Zala úr jelentéséhez. A demokratikus átmenet támogatása és a tavaly májusi választások állnak a jelentés középpontjában. Lehetőséget lát Zala úr, hogy kölcsönös kapcsolatokat építsünk ki Pakisztánnal egy magasabb szinten. Nagyon fontos a stabilizáció Afganisztánban, a terrorizmus elleni harc, a fegyverzet, korlátozás, illetve az ember és kábítószer csempészet visszafogása, illetve lehetséges megszüntetése. Az országban jelen van a politikai szélsőség, és nagyon fontos hogy a szociális egyenlőtlenségeket is próbáljuk egy kicsit kiegyenlíteni, illetve az emberi jogok tiszteletben tartását is hangsúlyozzuk. Tehát Pakisztánban példáját látjuk az erősebb jogállamiságnak, és erősebb a jogállamiság, mint számos környékbeli országban javasolja az előadó, hogy tovább segítsük Pakisztánt a fejlesztésben, kutatásban, a demokrácia stabilizásában. Itt uh, a fejlesztési és uh, emberi, humanitárius segítségen túl is mutatnak az ajánlatai, és kitér a biztonságpolitikai együttműködésre. Tehát uh, az EU és Pakisztán eh, közötti kapcsolatok eh, most eh, minőségileg más szinten vannak az ország demokratikus konszolidációja révén. 58 módosító érkezett a jelentéshez, és Zala úr nevében kijelenthetem, hogy egyetért a többségével az óriási többségét támogatja, és egyetlen egy módosító sem száll szembe a jelentés szellemével, ami azt jelenti, hogy a frakciók között konszenzus van. Öt fő kompromisszumot emelnék ki. A nukleáris fegyverek, az atomfegyverek elterjesztésének a tilalmát, a nemek közötti egyenlőséget, az emberi jogok tiszteletben tartását. De szerintem nincsen ellentmondás ezekben, és szerintem nem lesz semmilyen probléma a szavazáson. Szeretném még egyszer megköszönni a kiváló együttműködést, és remélem, hogy holnap egy pozitív és gördülő gördülékeny szavazáson szavazok majd meg a Köszönöm szépen, Richard. Most pedig a néppárt eh, részéről Gáler úrnak adom meg a szót, aki árnyékelőadó volt. Köszönöm szépen. Ganz herzlich eh, beim Kollegen Sala eh, bedanken für... Tehát mindenképpen köszönetet szeretnék mondani ezért az átfogó jelentésért. Igazából minden szemponttal foglalkozik, amely releváns a pakisztáni fejlődés tekintetében, és az egész régióra is vonatkozik ez. Az előadó jól bemutatja az együttműködés lehetőségeit, hogy az EU hol működhet együtt Pakisztánnal. Pakisztán fontos, elismert partnere az Európai Uniónak, Véleményem szerint a prioritások is megfelelőek. Egyrészt a fejlesztési együttműködés, amely hagyományosnak is nevezhető, az oktatásügy, oktatás, oktatásügy területén nem elég elégszer hangsúlyozni. A második prioritás a demokrácia előmozdítása az országban. Örülök, hogy ehhez egy kicsit hozzájárulhattam. Nem csak választási megfigyelőként, hanem ami az után jött. A harmadik terület pedig az, amit a GSP plusznak nevezünk, tehát hogy a kereskedelmi mérleget javítsuk. De nagyon fontos a helyi feltételeket is betartani, amelyek a legnagyobb kedvezmény megadását feltételezik, tehát a diszkrimináció tilalmát, a jó munkakörülményeket. Tehát szerintem minden lényeges aspektus említésre kerül, egy-két kisebb megjegyzésem lenne. Tehát, hogyha például a Pakisztán és Kína közötti kapcsolatokra térünk ki, természetesen stabilizálni kell a régiót, és abban benne egy ilyen fél mondat, hogy ne aknázza alá akkor ez olyan jelentéssel bírhat, mint hogyha mi azt akarnánk itt hangsúlyozni, hogy a pakisztáni-kínai viszony olyan, hogy igazából aláaknázhatott egy működő kapcsolatot. Tehát szerintem ezt vegyük ki. Írjuk azt, hogy javuljon a helyzet, vagy stabilizálódjon, de ezek szerintem csekéségek. amelyeket minden probléma nélkül megoldhatunk. Támogatjuk az öt kompromisszumot is, amelyről hallottunk, és a kettes kompromisszuma a legújabb változatában szerintem nagyon fontos. Összességében szeretném megköszönni, és megszabasztatjuk a jelentést. Köszönöm. Köszönjük szépen, Mihály. Most pedig megadnám az Európai Külügyi Szolgálat képviselőjének a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok. Üdvözöljük a jelentést. És a külügyi szolgálat örül annak, hogy foglalkozhatunk Pakisztán regionális szerepével. Úgy gondoljuk, hogy a jelentés felkarolta a főbb kérdéseket. A GSP pluszra való utalás nagyon fontos, hiszen ez relatív értelemben újdonság, és lehetőséget teremt az EU számára, hogy kibővítse a párbeszédet az emberi jogokról, a munkaügyi megállapodásokról és a környezetvédelmi megállapodásokról is. Továbbá alapot teremt arra, hogy a pakisztániak gazdasági lehetőségei bővüljenek a helyszínen. Az Európai Unió több ízben is a külügyi következtetések megfogalmazásakor elmondta, hogy az EU-nak fontos szerepe van Pakisztánban, és Pakisztán szerepe a régióban pedig szintén kulcsfontosságú. Úgy gondoljuk, minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy hangsúlyozzuk támogatásunkat Pakisztán esetében, és hogy támogatjuk azt, hogy Pakisztán a régióban hozzájáruljon a gazdasági növekedéshez és a béke fenntartásához is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Richard, parancsolj. Nagyon rövid leszek. Nyitott vagyok azzal kapcsolatosan, amit Gáler úr mondott. Azt hiszem, ez a 32-es módosítóra vonatkozik. De hogyha a 31-es zöld módosítót elfogadjuk, akkor az egész bekezdés törlődik egyébként is. De persze, nyugodtan a kolléga benyújthat egy módosítót a holnapi határidőig. Örömmel megfontolom a felvetéseit. Köszönöm. Köszönjük. Egyetlen egy bejelenteni valom van, mégpedig, hogy holnap délelőtt szavazunk erről a jelentésről. Most pedig lezárom a vitát. Erről a pontról is rátérhetünk a legutóbbi, legutolsó mai napirendi pontunkra. Ez pedig az Európai Unió külpolitikája a kulturális és vallási különbségek világában. Marietta Jánakó a jelentéstevője a témának, és meg is adom azonnal a szót Mariettának. Parancsolj! Köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez a téma az európai külpolitika szempontjából az elmúlt tíz évben, hogyha ezt visszatekintésben nézzük. A kulturális és vallási különbségek politikai faktorá váltak az elmúlt időszakban. Ugyanis az Európai Unió értékei mindig is függetlenek voltak a kulturális különbségektől, nem kapcsolódtak úgymond vallási meggyőződéshez sem. Éppen ezért az ilyen típusú probléma inkább politikai kérdés volt, tehát objektív megítélés alá esett. Az Európai Unióban az emberi jogok kérdése független attól, hogy ki hol született, és milyen kulturális vagy vallási háttérrel rendelkezik. Tehát gyakorlatilag mindenkinek ugyanazokat a jogokat biztosítja. Ezek az elvek és ezen elvek alapján épült fel az Európai Unió is. A különböző nemzetközi fórumokon új kihívásokról beszélünk, és ezek kapcsolódnak a valláshoz, illetve a vallási hatásokról a nemzetközi politikai szintéren. hogyha ebből a szempontból próbáljuk megvizsgálni a kérdést, akkor felmerül a hitelesség problémája, és az, hogy az európai értékek hogyan valósulnak meg. A módosítások megérkeztek a kollégáktól, és összesen 15 kompromisszumban sikerült megállapodnunk, amelyben egyesíteni tudtuk azokat a módosításokat, amelyeket a kollégák küldtek be. De vannak olyan módosítások is, amelyeknek nem tudtunk biztosítani kompromisszumot. A az árnyékjelentést tevőkkel együtt azt mondtuk, hogy a harmadik országokban a keresztények helyzetét is meg kell vizsgálnunk. Ezzel kapcsolatban igen sok módosítás érkezett. Nos, hát szerettünk volna ezzel kapcsolatban kompromisszumra jutni, és ezt most angolul fel is fogom olvasni az erőszakos cselekmények elszabad, elszaporodása a zsidó, illetve keresztény közösségek ellenében az alapvető emberi jogokat sérti, hiszen csak bizonyos országokban ez, ezek az emberi jogaik ezeknek a személyeknek csak a vallási meggyőződésük miatt csorbul. Az én hozzám beérkezett válaszokból az derült ki, hogy az ALDE nem ért egyet ezzel a módosítással ebben a formában. Ugyanakkor az SND ezzel egyetért, és a többi frakció, frakció is. Csak arra szerettünk volna ebben a módosításban, vagy ebben a kompromisszumban rámutatni, hogy a keresztények, akikre utalunk, milyen jogsértéseket kell, hogy elszenvedjenek, nem, tar- nem csukhatjuk be szemünket azelőtt, ami történik. Nem gondoljuk úgy, hogy csak a keresztényeket üldöznék bizonyos országokban, de a jelenlegi helyzetben, főként Afrikában, most anélkül, hogy újra mutogatnánk bizonyos országokra, és a közel-keleten is, sajnos ez a gyakorlat valósul meg. Elég világosan kiderül az, hogy hogyan üldözik a keresztényeket, és erre utalunk tehát szerintem az, hogy utalunk a keresztények üldöztetésére, az a minimum, amit megtehetünk egy ilyen típusú jelentésben. Nincsen azzal kapcsolatban kérdés, hogy ez egy fontos téma. És azt hiszem, hogy az emberek nem mondhatják azt, hogy ez egy Ferdénre sikerült jelentés. Itt nem csak a keresztények üldözéséről beszélünk, nem is erről szól ez a jelentés, de szerintem inkább objektívnek mondható, és harmadik országokból szintén így olva, ezt olvassák ebből ki. Természetesen a kulturális és vallásbeli különbségek nem válhatnak ürügyé az emberi jogok megsértésekor. Ezt hasonlóképpen gondolom az Európai Unión belül megvalósuló eseményekre is. És ezzel kapcsolatban érdekelne a kollégák véleménye. Köszönöm, Marietta. Most pedig Jubcseva asszony kapja meg a szót az SND-től. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy az embernek néha az a benyomása, hogy a kultúra és a vallás két egymástól független terület, és ezek nem szükségszerűen kapcsolódnak a külpolitikához. Ez a jelentés éppen ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Úgy gondolom ez egy nagyon fontos jelentés, különös tekintettel a jelenlegi nemzetközi helyzetre. Tekintve, hogy az Európai Unió megpróbál globális szereplőként feltűnni a nemzetközi porondon, nagyon fontos ez a jelentés tartalmilag, de politikai üzenetként, egyfajta reflexióként még fontosabb szöveg Reflexió a parlament álláspontjára és a különböző frakciók álláspontjára, hiszen mindannyian azon fáradozunk, hogy egy olyan olyan környezet jöjjön létre, amelyben a különböző kulturális és vallási csoportok kölcsönös tiszteletet tanúsítanak egymás iránt. Éppen ezért tartom ennyire fontosnak ezt a jelentést. A politikai nézeteink lehetnek eltérőek, mégis sikerült nagyon jól együttműködnünk a különböző árnyék jelentéstevőkkel. Saját frakcióinkon belül szintén tüzetesen megvizsgáltuk a témát, támogatjuk a változások nagy részét. Természetesen sok kompromisszumot tartalmaz a szöveg, különböző frakciók nézőpontjából, illetőleg az emberi jogi karta és az alapjogi karta iránt tanúsított tiszteletünkből adódóan a kulturális és vallási különbözőségek kérdésének kezelése különösen fontos. A legutolsó módosítást a legutolsó pillanatban kaptuk készhez, mégis sikerült azt megvizsgálnunk. Nem gondoljuk, hogy a vallás és etnikai csoportok közötti különbségek elmélyülnének ezáltal, épp ellenkezőleg úgy gondoljuk, hogy ezáltal sikerül kiemelni a keresztény kisebbségekre gyakorolt nyomás gyakorlás problémáját. Reméljük, hogy a jelentés célra vezető lesz. Úgy gondolom a módosítók révén még javult a szöveg, és világossá vált, válik immáron a szövegből, hogy az Európai Unió ellenzi a fundamentalizmust, a szélsőségeket és az efféle csoportosulásokat, valamint, hogy az Európai Unió homogén nemzetközi helyzetért száll síkra, noha ez persze nagyon ambiciózus célkitűzés. Röviden tehát támogatjuk a jelentést, van még időnk a szavazásig, a frakcióm, a saját frakciómon belül a jelentést még egyszer meg fogjuk vitatni, de összességében támogatjuk a szöveget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Persze van még idejük tanácskozni, de holnap szavazunk. Még valaki kért szót, parancsoljon. Stér képviselő. Azzal kezdeném, hogy nagyon örülök a jelentéstevő munkájának és a jelentéstervezetnek és valamint a kompromisszumos módosítókat is nagyon jóknak tartom. És összességében támogatom a szöveg célkitűzését is, ami nem más, mint az, hogy világossá tegyük, hogy semmiféle szélsőséget, illetve fundamentalizmust nem tolerál és nem fogad el az Európai Unió külkapcsolataiban. Ami azonban a 13-as kompromisszumot illeti, ahol az áll, hogy az Európai Uniónak elő kell mozdítania a vallási dogmák nyílt, inkluzív értelmezését. Azt hiszem az eredeti szövegben az állt, hogy a, a vallási dogmák liberális értelmezését kell támogatni az Európai Uniónak. Én örülnék annak, hogyha nyelvileg egy kicsit világosabb lenne a szöveg. Nem vagyok biztos abban, hogy az Európai Parlament vagy az EU feladata az lenne, hogy a különböző vallási dogmákat értelmezze, vagy ebbe beavatkozzon ezek értelmezésébe, hiszen a dogma per definíció nem dogmatikus, tehát nyilván nem engedt teret semmiféle rugalmasságnak vagy nyíltságnak. De ha jól értelmezem, akkor a cél az, hogy a vallási dogmákkal ne éljenek vissza a politikai célok elérésére. Talán ez lenne az az üzenet, amelyet meg szeretnénk fogalmazni, de ha ezt akarjuk megfogalmazni, ezt az üzenetet, akkor érdemes lenne egy kicsit világosabban fogalmazni. Nehogy az a benyomás jöjjön létre, hogy be akarunk avatkozni. Ha arról van szó, hogy ne éljenek vissza politikai célokra a vallási dogmákkal, az rendben van, de nyilván politikai intézményként mi nem értelmezhetjük a vallási dogmákat. Tehát a fő zenetünk az kellene, hogy legyen, hogy a politikai, illetve a vallási dogmákkal ne éljenek vissza politikai haszonszerzés céljából. Köszönjük, Marietta. Köszönöm, elnök úr. Egy kompromisszumos módosítóról van szó, amely az eredeti szövegből származik, és különböző módosítók figyelembevételével jött létre. Többszörösen átdolgoztuk ezt a kompromisszumot is. Amiről a kolléga beszél, More Open and Inclusive Interpretation of Religious Dogma – in those countries, tehát a vallási dogmák nyitottabb és inkluzívabb értelmezésére utaló szövegrész. Nos, itt egy általános tendenciáról van szó. Egy olyan kívánság tükröződik ebben, mely szerint az európai külpolitikai az emberi jogokból kell, hogy kiinduljon, és régióktól függetlenül kell, hogy megvalósuljon függetlenül a különböző régióktól és vallási felekezetektől, nem a vallási és kulturális különbségek nem szolgálhatnak ürügyül a szélsőséges cselekményekhez. Szerintem ezzel nincsen semmi gond, összhangban van ez a szövegrész a többi szövegrésszel, és nem is gondolom, hogy ez bármiféle problémát okozna, hiszen a dogma, mint fogalom, természetesen vonatkozhat a vallás propaganda célokra való felhasználására is. Ez igaz minden egyes vallásra, mindenféle vallásban találhatunk dogmákat, és ezekkel a dogmákkal politikai haszonszerzés céljából vissza lehet élni. Én úgy gondolom, hogy ezt a szövegrészt itt nem kell megváltoztatni. Köszönjük szépen Mariettának! A szakbizottságunkban holnap délelőtt szavazunk a jelentésről, és ha más nem szeretne hozzászólni a témához, ez volt az utolsó napi rendi pontunk, Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, illetőleg kellemes estét, és találkozunk holnap reggel. Ezzel tehát lezárom a mai ülésünket, köszönöm.